óra múlva, tehát olyan körülbelül fél tizenkettőkor. Most következik a napirendi pontunkban a következő pont, amely az Európai Bizottság nyilatkozata a vasútbiztonság, illetve az európai jelzőrendszer tekintetében. Ez egy olyan napirendi pont, amely sajnos drámai fontosságú ma itt Brüsszelben, hiszen mindannyian tudják, hogy néhány nappal ezelőtt egy nagyon súlyos vonatbalesetre került sor, nem messze Brüsszeltől. Amikor ilyen kérdésekről vitázunk, akkor nem engedhetjük el fülünk mellett a történteket, tehát a áldozatok és azok családja irányába szeretnénk szolidaritásunkat kifejezésre juttatni. Itt van velünk a bizottság részéről az Európai Bizottság alelnöke Szim Kallas úr, akivel egyébként már a múlt héten is vitatkoztunk a tengerbiztonsági témákról, és Lakorúnyában voltunk a múlt héten, ott nagyon érdekes vitára került sor, most ugye halászatról beszéltünk, és azután folytatjuk, mint hogyha egy összekötő szál kötni össze ezt az összes témát. Tehát rögtön meg is adom a szót Kállász biztosnak, aki majd az Európai Bizottság részéről nyilatkozatot tett, e, tesz majd ennek a fontos témának a kapcsán. Köszönöm szépen, nagyon szépen köszönöm a megnyitó megjegyzéseit. Tisztelt e, elnök úr és e, kedves parlamenti képviselők, Huizingen mellett történt tragédia óriási sokkot jelentett mindannyiunk számára és itt nagy politikai kérdéseket is felvet mindez. Először is az áldozatokat szeretném, és a családjukat biztosítani arról, hogy együtt érzünk velük. Ilyenkor mindig nagyon nehéz szavakat találni, a csend gyakran többet mond. Természetesen nem ismerjük még a baleset okait, a műszaki vizsgálat már megkezdődött az EU biztonsági irányelvvel összhangban. A belga felügyelőszervnek kell lefolytatnia ezt a vizsgálatot, független lesz, és nem függ az igazságszolgáltató szervektől sem. Tehát a műszaki vizsgálatnak nem az a célja, hogy beazonosítsunk egy bűnöst vagy bűnösöket, hanem az, hogy hogyan javíthatnánk a vasúti biztonságot, és hogyan valósíthatnánk meg prevenciót. Az Európai Vasúti Ügynökséget felkérték, hogy támogassa ezt a vizsgálatot. A szakértők csatlakoznak, és csatlakoztak már néhány órával a baleset után a belga lefolytató szervhez az okokat illetően még nem tájékoztattak engem a pontos végeredményről, úgyhogy nem szeretnék következtetéseket levonni, de szeretnék kitérni néhány kérdésre, amely felvetődött, és természetesen engem is nagyon aggaszt a helyzet. Sajnos gyakran megtörténik, amikor vasúti belesetek történnek, hogy az európai szabályokat, szabályzatot okolják Szeretnék egy dolgot tisztázni a piacnyitással kapcsolatban. A teherszállítás liberalizálása és az infrastruktúra menedzsmentjének elkülönítése a szigorú szabályzási rendszert eredményezte. Nagyon szigorú a rendszer a hatékonyságra és a biztonságra. Szeretnénk ezt biztosítani a jövőben is ugyanakkor az eljárásokat is beazonosítottuk az egyes tagállamokban. Az Európai Vasúti Ügynökség rendszeresen jelentést tesz az európai hálózatok biztonságáról és az egyes tagállamok helyzetéről. A mutatók azt mutatják, hogy a liberalizáció nem hatott negatívan a vasútbiztonságra. Hagy mondjam el hogy a biztonsági mutatókat azonosítani a liberalizációval, ez csak kifogás arra, hogy valós okokra ne derüljön fény a balesete kapcsolatban. Nemzeti és EU-s ellenőrzési kritériumokat dolgoztunk ki. Több mint 20 nemzeti rendszert használnak Európában, annak érdekében, hogy biztonságosan közlekedjenek a vonatok a nyomtávokat is figyelembe veszik, és a vagonok helyzetét is, ezek számítógépes rendszerbe kerülnek, és a számítógép fékezi le a vonatot, hogyha veszélyes helyzetbe kerül. A vonatokat és a vonalakat fel kell szerelnünk kompatibilis rendszerekkel. Ami a teljesítményt illeti, az egyes nemzeti rendszerekben az egyes védőrendszerek eltérnek egymástól, csak úgy, mint a szabályok is, a mozdonyokra és a vagonokra vonatkozóan. Az, hogy nem kompatibilisek a nemzeti rendszerek, ez nagyon nagy problémát okoz a nemzetközi vonalat bejáró vonatok számára. Mozdonyt kell cserélniük a határoknál, és a lehető legtöbb fedélzeti rendszerrel kell felszerelni őket ahhoz, hogy a következő nyomtávnak megfeleljenek. A TALIS erre jó példa. Ezt például hét különböző nemzeti rendszerrel kell felszerelni ahhoz, hogy négy országon keresztül menjen. Ahhoz, hogy egységes legyen a rendszer, ezt már kidolgoztuk, és jelenleg a fő nemzetközi vonalakat felszereljük ezzel. Ez az ERTMS névre hallgató rendszer. Elmondhatjuk, hogy a nemzeti rendszereknek a többségét a 80-as évek elején dolgozták ki, és sokáig tart majd a lecserélésük. Sok országban a mozdonyok és vonalak csak részben vannak felszerelve, és ez is 20 évig tartott. Ami az RTMS-t illeti, 2000 óta folytatunk kísérleti projekteket, 2005-ig, és több ilyen ERTMS felszereltségű vonal működött. Jelenleg 10 tagállamban van ilyen rendszerű forgalom. Belgiumban például Aachen és Lies közötti nemzetközi vonalat a nemzetközi, az ICE vonatokat felszerelték ilyen ERTMS rendszerrel. Ennek a célja az volt, hogy az interoperabilitást támogassuk. Ennek az a célja, hogy a biztonságot fokozzuk. Teljes mértékben működik a rendszer ugyan, de mivel sokáig tart, hogy a mozdonyokat felszereljék, a fedélzeteket ezekkel a rendszerekkel, ez még eltart egy darabig, de folytatjuk az RTMS rendszer felszerelését. Harmadik országok, hagyj említsen például Tajvant, úgy döntöttek szintén, hogy bevezetik ezt a rendszert. Nyilván nem az interoperabilitás céljával. System available today Azért azonban, mert az ERTMS jelenleg a lehető legjobb elérhető rendszer. Nagyon nehéz, és nem túl hasznos, hogyha rangsorolnánk a tagállamokat, és nagyon nehéz egyébként józan összehasonlítást végezni, hiszen minden függ az adatszolgáltatástól, referencia időszaktól, és így tovább. Egy-két baleset is nagyon negatívan befolyásolhatja ugyanis a besorolást. Azonban az adatok azt mutatják, hogy a belga vasút teljesítménye átlagos, de az európai átlagtól remarad azt illetően, hogy a sineket mennyire szerelték fel automatikus pozícionáló rendszerre. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm szépen. Következnek a felszólalók a frakciók nevében. Az első Gros képviselő lesz a néppárt nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr, szeretnék köszönetet mondani a nyilatkozatáért. A Bőzingeni baleset után először is tiszteletünket kell kifejeznünk, illetve a gyászunkat kell kifejeznünk a az áldozatokkal szemben, azonban nem az a feladatunk, hogy túl gyors, elhamarkod, elhamarkodott következtetéseket vonjunk le, vagy hogy bárkinek is a szemére vessük azt, hogy elmaradt valamilyen szabályozás, például az Európai Bizottságnak nem vethetjük a szemére, hogy nem hozott bizonyos jogszabályokat, holott, amikor ez nemzeti szintre tartozik ez a e, területnek a, ennek a területnek a szabályozása. A biztonság nagyon fontos, és az interoperabilitás is a különböző rendszerek között európai szinten ennek nagyobb prioritást kell adni. Nagyon gyakran az a helyzet a balesetek után a politikában, hogy új e, javaslatokat nyújtunk be. Itt azonban már minden megvan, megvoltak a jogszabályok, megvolt a technika, azonban valószínűleg nem volt meg a szándék arra, hogy ezt a technikát prioritásnak tekintsük, hiszen már a 90-es évek közepén már létezett az a technika, amely lehetővé tette, tette, a TVL egy rendszerről van szó, amely lehetővé tette eh, volna az összekapcsolódást a belga rendszer és a többi eh, rendszer között. Eh, számomra nagyon fontos a jövő, és a jövő szempontjából a következőt mondanám el. Nem szabad a vasúti ágazatban a az egységesítést visszavenni, visszafogni, ez nagyon fontos. Másodszor világos és kötelező érvényű felszerelési, felszerelésekkel kapcsolatos szabályokra van szükség a különböző vasútársaságok esetében. Azt hiszem, hogy pontosabb célkitűzésekről kell megegyeznünk. A harmadik javaslat pedig az, hogy a, a, a az utasoknak is joguk van információt kapni arról, hogy az a vonat, amelyel mennek, vagy az a szakasz megfelelő biztonsági berendezésekkel van-e ellátva. Azt hiszem, hogy az utasokat és a polgárokat is mm, tájékoztatnunk kell erről. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Köszönöm. A szocialista frakció nevében két és fél percben Kárkádrau úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani önöknek az eddig elmondottakért, és szeretném kifejezni szolidaritásomat az áldozatok hozzátartozóival, és részvétemet feléjük. Természetesen várnunk kell még a végkövetkeztetések levonásával, azonban azt már most megmondhatjuk, hogy a sínek biztonsága elengedhetetlen Európában. Folyamatosan foglalkozni kell ezzel, és szeretném támogatni azt, amit a biztos úr is elmondott, mégpedig azt, hogy a különböző személyek Belgiumban felelősséggel tartoznak, és közben ezt a felelősséget Európára akarták hárítani. A az elhalasztott, a szab, egyes szabályoknak az elhalasztott végrehajtását eh, tekinthetjük eh, az, annak az okának, hogy 2010-ben Belgiumban még nem sikerült mindent megvalósítani. Természetesen fontos lenne egy eh, olyan jelzőrendszer, egy, egy jelzőrendszert eh, megvalósítani 20 különböző jelzőrendszer helyett, azonban technikailag ez eh, bonyolult. Korábban kevesebb ország volt az eh, Európai Unióban, most 27 tagállamban, és 27 normát kell egységesíteni. Ennek költségvetési vonzata is van. Természetesen egyetlen országot sem szabad visszatartani attól, hogy saját biztonsági normákat határozzon meg. Most azonban azt kell megnéznünk, hogy hogyan tudjuk elérni azt, hogy a vasúti közlekedésben nagyobb biztonság valósuljon meg. Vannak bizonyos eh, tervek, amelyek a biztonsági rendszerekkel való felszerelést eh, célozzák, másodszor pedig, ami szintén nagyon fontos feladat, el kell érnünk azt is, hogy a meglévő szabályokat Európában hatékonyan végrehajtsák. A 2004 per 49-es irányelv például a közös vasúti biztonsági kérdéseket veti fel. És ebben elhangzik az is, hogy független hatóságra van szükség, amely az információkat továbbítja. Az is elhangzik ebben az irányelvben, hogy a vasúti közlekedésben a biztonságot erősíteni kell, és megfelelő keretet kell kialakítani. Az az érzésem, hogy Belgiumban ez nem igazán működik, és auditot kellene e, indítani annak érdekében, hogy megvizsgáljuk, hogy a tagállamok képesek-e proaktív módon e, megvalósítani a biztonságot. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Most pedig két percre megadom a szót a liberálisok nevében Sterks úrnak. Köszönöm szépen. Az én és szeretném a frakcióm nevében kifejezni együttérzésemet az áldozatok családjaival, és remélem, hogy minél hamarabb sikerül lefolytatni a vizsgálatokat. Az én hazámban felmerültek kérdések azzal kapcsolatban, hogy Európa hogyan, milyen megoldásokat nyújtott a vasúti közlekedésre. Eléggé sokkoló az számomra, hogy azt mondják egyesek, hogy nem foglalkoztunk a biztonsággal. Én az éppen említett biztonsági irányelv jelentéstevője voltam, és nagyon büszke voltam a munkánkra. Akkor is hangsúlyoztuk azt, hogy magas szintű biztonsági normákra van szükség minden európai tagállamban, és megfelelő európai normákat kell elérnünk. Voltak nehézségek egyes tagállamokban, ahogy a kollega is elmondta, az én hazámban is a nemzeti végrehajtás nehézkes volt, és még ma sem elegendő és erre kell koncentrálnunk. Nem arról van szó, hogy mi nem áldoztunk volna elég időt a biztonságra. És ami pedig az utasokat illeti, itt elhangzott az is, hogy megfelelő pénzösszegeket kell rendelkezésre állítani azok számára, akik balesetet szenvedtek vasúton, Nos, hát vannak olyanok, akik úgy gondolják, hogy a piac megnyitása volt az, amely a biztonságot csökkentette volna. Én ezt nem írom alá, én ezt nem gondolom, hogy ez így lenne. Hogyha megnézzük a 2008-as adatokat, az Európai Vasúti Ügynökség adatait, az Egyesült Királyságra és Hollandiára vonatkozóan, ezt a két országot kell ugye megemlítenünk, Szeretném, hogyha gondolnánk azokra is, akik, akik a vasúti ágazatban dolgoznak. El kell érnünk azt, hogy a képzés, a munkaszervezés és az egész üzemi kultúra a biztonságot tartsa szem előtt. Nem szabad szem elől téveszteni azt, hogy a vasúti közlekedés az egyik legfontosabb, és még mindig a leg, egyik legbiztonságosabb közlekedési Köszönöm szépen, most pedig a zöldek nevében két perccel megadjuk a szót uh, Izabel Düran asszonynak. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr. Jó magam is uh, szeretnék csatlakozni azokhoz, akik uh, úgy vélik, hogy uh, Belgiumban 2001 óta ez a legszörnyűbb katasztrófa, ami a vasúton végbe ment, és egyébként uh, a mobilitási és közlekedési miniszter felelősségét is uh, ez felveti. Uh, kollégánk és az összes többi áldozat számára szeretnék együttérzésemről biztosítást nyújtani. És hát az is világos, hogy belga szinten nagyon sajnálatos az, hogy a belga államvasutak olyan sokat várt azért, hogy az automata rendszerrel felszerelje a vasúti kocsikat, mozdonyokat. Nem lehet mindig költségvetési problémákra hivatkozni, hiszen itt az európai interoperabilitási kérdéseket prioritásként kell kezelni. Itt egész egyszerűen csak egy rossz irányba mutató folyamatról számolhatunk be. Európa koordinált befektetést szeretne eszközölni a vasúti biztonság területén szeretné elvetni azokat a különböző nemzeti jogszabályokat, amelyek a versenyképességet is egyébként csak fékezik. Csak így lehet ugyanis magas szintű technológiai szintet biztosítani, és biztos vagyok benne, hogy a következő 5 vagy 10 évben még óriási technikai fejlesztéseket láthatunk majd. majd. A biztonság terén mindig megmutatják nekünk a balesetek azt, hogy mindig lehet jobbat, többet tenni, és a mostani transeurópai hálózatokról szóló vita kapcsán is úgy gondolom, hogy az RTMS er rendszer bevezetése prioritást kell, hogy képezzen az európai hálózatokban, és itt kötelező érvényű végső határidőket kell megszabni, amelyeknek a lejáratokor kötelező jelleggel az összes tagállamba be kell vezetni ezeket a technikai újításokat. A piac nyitás területén különböző nemzeti rendszereket kell összehangolni, ami már létező rendszereket össze kell hangolni, és a mozdonyokat fel kell szerelni a szükséges biztonsági rendszerekkel. A nemzeti biztonsági hatóságokat is integrálni kell annak érdekében, hogy a felszereléseket igazolni tudják. Köszönöm szépen, most pedig egy percben megkapja a szót az ECR nevében Eptig úr. Köszönöm szépen elnök úr. Nos, hát a mostani baleset kivizsgálása során még nem lehet tudni, hogy mi is okozta a balesetet, úgyhogy ezzel kapcsolatban még semmit sem mondhatunk el. De az biztos, hogy ha például Nagy-Britanniában egy probléma lép fel a vasútban, vagy valamilyen baleset lesz, ugye akkor mindig a nemzeti hatóságokat hibáztatják, Belgiumban ez nem így van, akkor mindig e- Európa szerepe lép fel, különbözőek a vasúti biztonságba befektetett állami támogatások, és a belga államvasutak 10 millió eurót eltüntetett valahová, hová tűnt ez a pénz, amikor egyszerűen nem fektették be a biztonsági rendszerbe, úgy, ahogyan azt kellett volna. Még a jelzőrendszer is elavult, és lehet, hogy túl magasak a bérköltségek, hiszen Belgiumban egy szocialista gittegy lett az államvasutak intézménye, úgyhogy itt nincsenek semmi, nem lehet semmiféle felmentést biztosítani az áll, belga államvasutaknak. Köszönöm szépen. Most pedig Henik úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen. Itt mi európai képviselőként eh, ki kell, hogy mondjuk azt, hogy eh, biztonságos az európai vasútrendszer, és eh, a piac liberalizációja során a jó irányba haladtunk, de mégis az utóbbi időkben elég szörnyű balesetek köveskedtek be, és itt pszichológiai és fizikai szenvedést okoztak ezek a balesetek és ez pedig ráirányítja figyelme, figyelmünket a vasúti biztonság kérdésére. Persze a, soha nem lehet teljesen kikerülni a baleseteket, de az európai hálózaton a balesetek valószínűleg az infrastruktúra és a mozgó felszereltség szétválasztása okozza a problémát, a gördülő állomány. Sajnos ez a szétválasztás, amelyet a rentabilitás oltárán áldoztunk fel, az európai biztonság is elszenvedte a maga mm, kárát. Tehát itt a lehető legjobb technikákat kell felhasználni, ez a legfontosabb Európában a vasútbiztonság megteremtése érdekében. Mert különben a vasutasok azt fogják látni, hogy egyre kevesebb a befektetés az ő formációjukba, oktatásukba, és ezzel egyre több lesz a baleset. Tehát az igazi vasútbiztonság az Európai Unióban az együttműködésre kell, hogy ráirányítsa a figyelmet a versenyképesség problematikája helyett. Úgyhogy nem csukhatjuk be a szemünket a felelősségek előtt, ami engem illet, én elutasítom azt, hogy cinkosként részt vegyek ennek a folyamatnak a megvalósításában. Köszönöm szépen, lejárt sajnos az ideje, úgyhogy most megkapja a szót Philip Kreis úr, aki a függetlenek nevében fog beszélni. Köszönöm szépen. Először is szeretnék eh, egy megállapítást tenni. Belgiumban az adóterhek az egyik legmagasabb szinten vannak a világban, de mégis ez az ország gyakorlatilag irányhatatlan, irányíthatatlan, és a flamand adófizetők nagyon keveset kapnak vissza. Erre tökéletes példa a belga államvasutak működés. Ez egy nagyon régi rendszer, ez egyébként látszik is rajta, hiszen nagyon sokat késnek a mozdonyok, és túlságosan tele vannak a vonatok a csúcsidőkben. Úgyhogy borzalmas az irányítása az államvasutaknak, és ez tipikus Belgiumra is. Ugyanis amikor valami nem működik, akkor senki sem vitatja a felelősséget, és ez így elfogadhatatlan. Jól ismerem azokat a vonatokat, amelyek még most is működnek, és amelyek közül az egyikkel a baleset is történt. Néhány évvel ezelőtt senki sem beszélt arról, hogy a jelzőrendszerek biztonságát növelni kellene. Túl későn tettünk valamit ezen a területen, és most ennek a kárát láthatjuk. Többet kell befektetni az infrastruktúrák biztonságába, és a most már létező rendszereket egymással jobban össze kell hangolni annak érdekében, hogy garantálni tudjuk az interoperabilitást is. Ugyanis különben a ERTMS rendszer sokkal gyorsabban kell, hogy bevezetésre kerüljön. Ugyanis elfogadhatatlan az, hogy Amsterdam és Párizs között a TALIS is különböző irányítási rendszerek alá essen. Köszönöm szépen, most ezzel lezártuk a parlamenti frakciók felszólalását, és következik az a lista, amely az egyéni felszólalókra vonatkozik. Kuhn képviselő következik két percben. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt kollégák! A két helyi érdekű vonat össze ütközése hatalmas katasztrófát okozott, és ez mindegy, mindannyiunkat megrendített. És szeretnénk kifejezni együttérzésünket és részvétünket az áldozatok családjaival. Az ilyen katasztrófáknál nagyon gyorsan keressük a felelősöket. Az Európai Unió és az Európai Bizottság és a biztonsági rendelkezések, amelyeket meghatároztunk a 2004-49-es irányelvbe, irányelvben, ezek azonban nem, eh, nem lehet ezekre irányítani a felelősséget. Persze felmerül a kérdés, hogy hogyan lehetne tovább erősíteni a biztonsági meghatározásokat és szabályokat. Még nem zárult le a vonatbaleset vizsgálata, ezért nem tudunk végleges következtetéseket levonni. A nagy kérdés az az, hogy elkerülhető lette volna ez a baleset. Az emberi hanyagság soha nem kizárhat, kizárható, a technikai problémák sem kizárhatók, és ezek közösen játszanak szerepet a vonatbaleseteknél. Éppen ezért teljesen függetlenül attól, hogy állami vagy magán vasútársaságokról van szó, felelősséget kell vállalniuk. És a nemzeti vasút hatóságoknak meg kell vizsgálniuk, hogy a szükséges biztonsági intézkedéseket betartották-e. Nem akarok senkit kioktatni ebben a helyzetben német szempontból irányából. Csak annyit szeretnék mondani, hogy Németországban ezt az irányelvet megpróbáltuk teljes mértékben végrehajtani, és hogyha emberi hiányosságról van szó, akkor a technikai, eh, eh, a technikai eszközökre kell, eh, kell alapoznunk az automatikus fékrendszerekre, illetve egyéb automatizált lépésekre, amelyeket a gépek, készülékek végeznek el. Az ETCS, az Európai Ellenőrző Rendszer meg kell, hogy valósuljon a vasút területén, hogy ezeket a dolgokat is lehessen befolyásolni. Azt hiszem, hogy a közlekedési bizottságban közösen értékeljük majd ezt a balesetet, és a biztonsági végkövetkeztetéseket levonjuk. köszönöm szépen. Köszönöm szépen, és megadom Tarabella kollégának Egy perc, 30 másodpercben a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez a katasztrófa rengeteg halálos áldozatot követelt, nem ismerjük még az okokat, tovább kell kutakodni, tovább kell nyomozni, de komoly kérdéseket kell feltenni a vasútbiztonság tekintetében egész Európában, az alkalmazás és az interoperabilitás tekintetében. Az európai vasutak biztonsága, biztonságát összességében kell tekinteni, különös tekintettel a mozdonyvezetők munkafeltételeire, hiszen ők a biztonság egyik garantátora, vagy biztosítója. Ezért tehát mindenfajta fenntartás nélkül értékelni kell, hogy a liberalizáció politikája és a közszolgáltatások lebontása milyen következményekkel járt. Az európai biztonság és az európai normák hogyan kerültek ezek alkalmazásra a liberalizáció után? Az Európai Bizottság általános megfontolásokat kell, hogy foganatosítson a közszolgáltatásokról. Javasoljuk, hogy a közszolgáltatásokról egy új jogszabályt fogadjunk el, esetleg egy keretirányel formáját ölthetné ez. Egy stabil, jogsz, jogszabályjal általános biztonságot lehetne megteremteni. Köszönöm szépen, Higgins képviselő kapszót. Elnök úr, egy pillanatra Higgins úr mondja az elnök. Csak egy pillanat. Először valaki egy kékkártyás kérdést akar feltenni a, a Tarabella úrhoz. Elfogadja a kérdést, Tarabella úr? Tarabella úr, elfogadja a kérdést? Igen, igen. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy kérdésem volna Tarabella úrhoz, akit nagyon tisztelek személyében, de nem hagyhatja figyelmen kívül azt, hogy a belga vasutak egész Európában a legnagyobb támogatást kapják. Ilyen módon a liberalizációra nem mutogathat újjal. Nem mondhatjuk, hogy a liberalizáció okán um, történt a baleset. És másfajta ilyen politikai magyarázattal nem lehet élni. A szocialista frakció nevében szólal fel, de hát ők felelnek ezért az állami támogatási rendszerért, és hogyha jobb lenne a rendszer, akkor nem jött volna létre egy ilyen baleset. Köszönöm szépen, most Tarabella úr kapja meg a válaszra a szót. Nagyon gyorsan választ szeretnék adni Epnik úrnak baleset történt, nagyon sokan elvesztették az életüket, és természetes, hogy nyomozást folytatunk. Azonban ne felejtsük el az emberi tényezőt ebben a helyzetben. Bármilyen liberalizációt, amelyet megvédett, nos én nem védeném annyira meg, de egy ilyen liberalizáció során az emberi tényezőt figyelmen kívül hagyjuk. Hatalmas nyomás nehezedik azokra, akik nagyon sokat dolgoznak, túlóráznak, nincs pihenőidejük, és hogyha az ember mozdonyvezető, akkor ő a felelős az utasok biztonságáért. Azt hiszem, hogy ez pedig egy rendkívül fontos tényező. Köszönöm, mondja az elnök, Higgins úrnak adom meg a szót. Tisztelt elnök úr, rettenetes baleset történt, és ez kollégákat, barátokat, családokat érint. Most nagyon fontos, hogy levonjuk a tanulságot ebből a tragédiából, annak érdekében, hogy elkereljük a jövőbeli hasonló eseteket. Nagyon fontos, hogy a vasutasok hangját meghalljuk és elfogadjuk azt, amit mondanak. Biztonságosá kell tenni a vasúti közlekedés számukra is, és a vasúton közlekedők számára is. Szörnyű a torikat hallani, akik a belga vasutasokat kárhoztatják. Egyértelmű, hogy a neoliberalizációs politika, illetve a deregularizáció nagyon nagy mértékben károsította a vasúti rendszereket. Hatalmas frusztrációt találunk a vasutasok körében, és ez megnyilvánul a spontán tüntetésekben is. A tragédiát követően ilyen választ tapasztaltunk. Kilenc hónapon belül ez nem az első eset volt. 2001-ben egy előző hasonló baleset során biztonsági intézkedéseket nem vezettek be. És az a helyzet, hogy hihetetlen nyomás nehezedik a vasutasokra, hogy hosszabb munkaidőt vállaljanak, kevesebb szünettel, ez pedig természetesen a biztonságot veszélyezteti. Az Európai Bizottság pedig folytatja a liberalizációt és a privatizációt, ez azonban biztonsági kockázatokkal jár. Egyértelmű, hogy a biztonság garanciája az lenne, hogyha állami kezekben demokratikus ellenőrzés alatt tartanánk a vasutat megfelelő beruházásokkal. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, Bach úrnak adom meg a szót két percre. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is uh, részletemet szeretném kifejezni a családoknak, de kevéssé vigasztalja őket, hogyha újra ismételgetjük, hogy a vasút még mindig a legbiztonságosabb közlekedési mód, és nagyon alacsony az ilyenfajta balesetekben elhunytak száma. Kérdés, hogy a körülményeket nyomozzuk ki, hogy hogyan kerülhetett sor ilyen katasztrófára a technikai szakértők fognak ezzel foglalkozni később. Számunkra az kell, hogy legyen a kérdés, hogy mi ment félre ez eddigi folyamatban, amikor is egy közös európai vasúti rendszert próbálunk kialakítani, és másodszor hogyan tudunk minden rendelkezésünkre álló eszközzel további baleseteket elkerülni. A fejlődését jó magam is megtapasztaltam, és néhány problémára utalnék, amelyek hátrányosan befolyásolják a biztonságot. A vasúti vállalkozók konkurenciába léptek, versenybe léptek egymással, és ekkor egy technikai harmonizációra kellett volna sort keríteni. Kalasz biztos úr jelentette be ezt, és ennek a 90-es években kellett volna lezajlania, és utána kellett volna konkurenciát felszabadítani, versenyt felszabadítani a piacon. Mint ez ahhoz vezetett, hogy nagyon sok szereplő van ezen a piacon, de ez a piac csak akkor működik megfelelően, hogyha egységes rendszerrel működtetjük. Éppen ezért véleményem szerint a legközelmúltbeli balesetekért közösen vagyunk felelősek, egyrésztről a tagállamok, a vasúti vállalkozók, az infrastruktúra üzemeltetői, de az Európai Bizottság is, mert irányelveket és rendeleteket adott ki, anélkül, hogy köztes értékelést hajtott volna végre. Ez csak nem régében történt meg ez az értékelés. A vasúti vállalkozók hibát követtek el, rossz stratégiát választottak, állandóan csökkentették a költségeiket, leépítették a személyzetet, de hiányoznak a beruházások is ezen a területen. Éppen ezért még három pontot emelnék ki, az forrásokat emelni kell, az infrastruktúrát modernizálni. Elnézést, de meg kell szakítanom felszólalását. Most pedig Tikao képviselőnek adom meg a szót. Aristopoli. Transportul feroviar este în general mai sigur, mai rapid și mai puțin... Köszönöm szépen. A vasút közlekedés általában biztonságosabb és környezetbarátabb mint a közúti közlekedés. Ennek ellenére az elmúlt években több halottat, halott volt a vasúti balesetekben, mint korábban, és a belga vasúti baleset különösen ráirányította a figyelmet erre a kérdésre. A pénzügyi nehézségek csak még nehezebb helyzetbe hozzák a vasutakat, hiszen nyilvánvaló, hogy a pénzeszközök hiánya és a szakemberek hiánya ebben keresendő az ilyen balesetek oka, hiszen a szakemberek elveszítik munkahelyeiket. Ezért fel kell szólítanunk a tagállamokat, hogy a gördülőállományt és a vasúthálózatot modernizálják, és fektessenek be, ruházzanak be a infrastruktúra modernizálásába és az FMS technológiába. Köszönöm szépen, Káncsiren képviselő kapszót. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. A közelmúltbeli vasúti szerencsétlenségek, amelyek Európát sújtották, most Belgiumot, nemrégiben Olaszországot arra köteleznek minket, hogy gondolkodjunk el a szükséges intézkedéseken, amelyek a biztonságjavítását szolgálnák. Például megdöbbent minket, hogy az Európai Unió már 2000-ben kialakított egy rendszert a vasúti forgalom monitorozására, ez az RTMS, de tíz év elteltével csak néhány tagállam kezdte alkalmazni ezt a rendszert. Most az Európai Unió területén több mint 20 vasúti biztonsági rendszer működik, különböző rendszerek, és nyilvánvaló, hogy ez nehézségeket jelent, különösen a nemzetközi vonalokon. Nyilvánvaló, hogy az infrastruktúra korszerűsítése és a gördülő állomány korszerűsítése értékelést tesz szükségessé, technikai és gazdasági szempontból egyaránt, amelyet a vasúti társaságoknak kell végrehajtaniuk de meg kell jegyeznünk, hogy a közösségi irányelv semmiféle határidőt nem tűz ki a tagállami ö, rendszerek RTMS-hez való harmonizációja céljából. A gördülállományjal kapcsolatos technikai szabványokat is meg kell határozni. Jobb lenne kitűzni a határidőt és ösztönözni a beruházásokat, sőt, szankcionálni azokat, akik nem fektetnek be ilyenfajta korszerűsítésekbe, vagy akik nem használják ezeket a rendszereket. Egy másik érv, nem szabad lelassítani az interoperabilitást a belső piacon. Most van egy vasúti független ügynökség, amelynek a megfelelő biztonsági rendszereket értékelnie kell ez a szerv adja ki a tanúsítványokat, és az előfeltétele annak, hogy az adott vasúti társaság működési engedélyt kaphasson. A liberalizált vasúti piacra van szükségünk, és meg kell erősíteni az Európai Vasúti Ügynökség hatáskörét az ellenőrzések területén. Köszönöm Ben, Szerektajani asszony kapja meg az út egy percre. A nemrégiben történt brüsszeli baleset megmutatja, hogy mennyire fontos a biztonság a vasút területén. A 44-es, 94-es irányelv meghatározza, hogy a vasúti társaságok felelősek a biztonságért. Mindenkinek megvan a saját hatásköre ezen a területen. A nemrégében Belgiumban történt baleset úgy tűnik, hogy emberi tényezőre vezethető vissza, de a nyomozások folynak. Úgy tűnik, hogy nem működött az automatikus fékrendszer meg kell nézni, hogy mennyi vonat nem rendelkezik még a közösség területén ilyen biztonsági rendszerrel. Éppen ezért jogalkotási kezdeményezésre van szükség, hogy az egész európai vasúthálózat rendelkezzen ezzel a rendszerrel. Köszönöm. Köszönöm szépen. Intrasz képviselő kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék a együttérzésemet kifejezni az áldozatok családjával. Vitát folytatunk ebben a teremben, és ez nagyon helyes. Nagyon helyes, hogy beszélünk erről a témáról, a vasút biztonságáról. Véleményem szerint a liberalizált piac jobban működik, mint az állami vállalatok kezében levő vasúti rendszer. Azonban hadd említsek meg egy másik kérdést. Nem csak a tulajdonosi struktúráról kell beszélnünk, hogy az magán vagy pedig állami kézben van. A piacról is beszélnünk kell, hogy szabad piac, vagy pedig szabályozott piac körülményei között működik ez a rendszer. Bizonyos tagállamokban monopóliumok uralkodnak, egyetlen cég kezében van a rendszer. Nagyon sok különböző vasúti rendszer van érvényben a különböző tagállamokban, és nagyon sok olyan tagállam van, ahol több mint egy biztonsági rendszer van érvényben. Ez pedig egy akadály a vasúti rendszer biztonsága szempontjából, és ahogy mondtam, monopólium tartja kezében ezt a rendszert. Nagyon sok esetben nem megfelelőek a felszerelések, és nagyon sok, sok esetben nem hagyják, hogy versenytársak lépjenek be a piacra, ezért van nagyon nagy biztonsági probléma Európában, és ezért találunk nagyon sok különböző biztonsági rendszert. Hogyha megnézzük a struktúrális alapok elosztását az új tagállamokban, akkor azt tapasztaljuk, hogy semmilyen forrás nem alokáltak a vasúti rendszerek infrastruktúrájára. Ugyanaz az administratív testület, fogadja el, illetve utasítja el a jelentkezéseket. Nagyon sok tagállam szeretné megtartani a státuszkót. Nem kívánják a versenyt élesíteni, illetve a magánpiacot sem kívánják bevonni ebbe a versenybe. És így a biztonság sérül. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök Belet. Képviselnek adom meg az út két percre. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. drámai baleset történt, és ez minnyájunkat arra kényszerít, hogy megvizsgáljuk a vasútbiztonság kérdését Európában. 18-an haltak meg ebben a vonatbalesetben, és kötelesek vagyunk levonni ennek a szörnyű balesetnek a tanulságait. És biztosítani kell, hogy mind az e- belga, mind az európai vasútközlekedés biztonsága működjék arról beszélt, hogy nem Európa hibája, hogy a stop rendszert, még az automatikus stop rendszert nem alkalmazták Belgiumban. Úgy gondoljuk, hogy mégiscsak Európának kell valamit tennie, és a bizottságnak vizsgálatot kell végrehajtania. A magántársaságokat és a hálózat üzemeltető hálózat társaságokat az új ETCS rendszerrel arra ösztökéjük, hogy az új ETC-s rendszerrel lássák el vonatjaikat. Ez idáig Európában csupán 2800 szakaszkilométer került felszerelésre ezzel az új rendszerrel, az ETC-s rendszerrel. Mondanom sem kell, hogy a vasúthálózat hossza jelentősen nagyobb. Azaz tehát nem vagyunk még kész, nem készültünk fel erre az új rendszerre, és a vonatok nem tudnak kommunikálni a jelzőrendszerrel, tehát van még mit tenni. Ezen felül pedig meg kell vizsgálni, hogy nem nőtte a növekvő verseny okán a terhelés a vasúti munkatársak, főleg a mozdonyvezetőkön lévő terhelés. Lehet, hogy épp úgy, ahogyan a kamionvezetőknél bevezettük, a vasúti dolgozóknál is, és főleg a mozdonyvezetőknél vezetési és pihenő időt kell bevezetni. Európának tehát élen kell járni ebben a munkában. Köszönöm szépen, most pedig a spontán felszólalások körét kezdjük meg, és Krémer képviselő kapszót. Elnök úr, biztos úr, megtörtént ez a szörnyű baleset. Két mozdonyt, amely ütközött össze, amelyet az SNCB üzemeltetett egy állami vasúttársaság állami hálózaton Belgiumban, tehát a személyszállításban nincsen verseny. Ezért ez a versennyel nem függ össze, hanem kizárólag a biztonsági szabályok hiányosságaival. Gross úr joggan, joggal utalt arra, hogy 20 éve létezik ez a technológia, hogyha pirosnál átmegy a vonat a jelzőn, akkor megáll, megállítja automatikusan a a vonatot az MTS-sel, ez nem függ össze, én jelentéstevője voltam az MTS-nek, de ez nem függ össze az MTS-sel, ez egy nemzeti feladat, nemzeti hatáskör, Felmerült tehát a kérdés, hogy Belgium miért nem ruházott be ebbe a biztonsági intézkedésbe. Lehet, hogy egy-két kilométer autópályát nem építettek volna meg, és háromszor annyi pénzük lett volna arra, hogy elkerüljék ezeket a baleseteket. Mondom, nem először történt, hogy pirosnál átment a mozdony, de először történt, hogy ilyen szörnyű baleset történt. További spontán felszólalók. Szeretne még valaki felszólalni? Ha nem, akkor Kálasz biztos úr következik. Thank you very much, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Természetesen ez a mai vita a tragikus belga baleset kapcsán került terítékre, és ez is részét képezi a vasúti biztonságról szóló beszélgetéseinknek, vitáinknak. Az Európai Bizottság fehér könyvet készít a közlekedés jövőjét illetően, és természetesen nagyon fontos szerepet kap ebben a biztonság. A vasúti közlekedés, ahogyan ezt többször is elmondtunk, még most is az egyik legbiztonságosabb közlekedési forma. Ezen kívül most vitázunk az e- a vasúti csomagról, ez is azt mutatja, hogy részletesen megvitatjuk ezt a témát. Ami a vasúti igazgatási, irányítási rendszert illeti, ennek az a célja, hogy az interoperabilitást biztosítsa. Természetesen jó rendszerről van szó, amely megfelelő biztonsági elemeket tartalmaz. Mégis azt mondhatjuk, hogy a vasúti rendszerek biztonsága a tagállamok felelőssége. Az ERTMS illetve a TNT rendszer a megbeszéléseink témáját képezi. 2020-tól mintegy 20 ezer új vasúti rendszer vágány használni fogja ezeket a rendszereket. Ez azonban időigényes és beruházás igényes vállalkozás. A tenté források 85%-át a vasútfejlesztésre szánjuk. Természetesen nagyon örülök annak, hogy az Európai Parlament támogatja a támogatások, illetve források emelését és a vasúti hálózatba való beruházást. Ez rendkívül fontos. Természetesen az emberi tényező mindig is releváns marad, a biztonsági standardokról, szabványokról beszélünk. Nos, a piros lámpa azt jelenti, hogy meg kell állni. Ez ezt jelenti már a 19. század óta. Száz százalékban biztos rendszert nem tudunk létrehozni. Az emberi hiba mindig becsúszhat, mindig problémát okozhat, Százszázalékosan biztonságrendszer nem fog létezni így az emberi felelősség rendkívül fontos. Még egy utolsó megjegyzésem lenne a liberalizáció kapcsán, illetve a közszolgálatok kapcsán. Két különböző dologról van szó. A jó közszolgálatok megvalósulhatnak liberalizáció keretében, erre a szabályok lehetőséget nyitnak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ezzel a vitát lezártuk, 5 perc múlva kezdődik a szavazás.